a dokumentumokat közzétették az Európai Néppárt, kereszténydemokraták és a zöldek parlamentközi delegációkba jelöltek tagokat. E tagok listáját is a jegyzőkönyvhez csatolva megkapták hogyha nincs a jegyzőkönyv elfogadásáig észrevétel, akkor a jelöléseket elfogadottnak tekintjük. Most pedig a négy napos ülésszak napi rendjének változásáról